Euh, bonjour, Jó napot kívánok, javaslom, hogy kezdjük el az ülésünket. Ahogy látták, elég sok téma van a napi rendünkön, mindegyik a mobilitással kapcsolódik. Egy kis információt szeretnék mondani. Néhányunknak nehézsége akadt abban, hogy eljusson, eljusson ide a parlamentbe, és holnap sztrájk lesz a közszolgáltatási szektorban és a közlekedésben is, úgyhogy a metró se biztos, hogy fog járni. Minden esetre a terveink szerint 9.30-kor elkezdjük a holnapi ülést, attól függően, hogy mikor érjük el a szavazóképes számot és majd a szavazás után fogunk a többi napi rendi ponttal foglalkozni. Tájékoztatásként elmondanám, látom, hogy Ágnes Jangeri itt van. Esetleg a három oldalú egyeztetésről be tudna számolni nekünk. Köszönöm, elnök úr. Azon gondolkodtam, hogy a belga szakszervezetek egyes, egyeztetnek-e a tekintetben, hogy mikor van nekünk ülésünk, vagy ez csak egy véletlen, minden esetre holnap sztrájk lesz kiküldetés témájában. volt a hetedik három oldal egyeztetés, illetve most szerdán lesz ez. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kollektív szerződés témájában, a térítések témájában megállapodásra jutottunk, most beszélünk a juttatásokról, és úgy gondolom, hogy ezt többé-kevésbé le is zártuk. Viszont van öt nagy téma, ami még nyitott, amik miatt általában a tanácssal és néha a bizottsággal sem tudunk egyetérteni. Az egyik a kiküldetés időtartalma, 24 hónap, ez lenne a parlamenti elképzelés, a tanács 12 plusz 6 hónapot szeretne, és a bizottság is 24 hónap mellett van. Aztán a szállítási szektorban is van egy fontos téma. Ez a mostani vita szempontjából is, és a későbbi vita szempontjából is fontos, hiszen mi a foglalkoztatási szakbizottsági véleményünkben azt mondjuk, hogy a szállítás, a közlekedés az új irányelvnek legyen része, a tanács viszont egy szóbeli megállapodást javasol, vagy ez a második fő téma, harmadik a kettős jogalap, negyedik az alvállalkozás, és átültetési és végrehajtási problémák is vannak, mert a tanács a normális két év helyett három, illetve négy évet akar elérni a közlekedési témákban. Tehát ezek még nagyon nagy témák, amikben megosztottak vagyunk. Természetesen le kell zárnunk a tárgyalást a nem általános kiküldetésről is, még a preambulumokat se zártuk le, de mivel nagy az érdeklődés a bizottság és a tanács részéről egy általános meg a állapodás irányában a következő hetekre vonatkozóan. Én hatalmas nyomást érzek a vállamon, de hát megpróbálunk egy jó kiegyensúlyozott pozíciót elérni majd a három intézmény között. Ha, valószínűleg ez szerdán majd megszületik, vagy később. Köszönöm szépen, Ágnes! Ma lesz előadói egyeztetés, ugye? És aztán 28-án lesz a találkozó a tanácsa. Köszönöm. A tanácsadás témájában szeretném elmondani, hogy minden nyelv rendelkezésre áll, a finn, bolgár, horvát kivételével, és Marita elnök asszony nevében elnézést szeretnék kérni, mert késik a repülője, és amíg ő meg nem érkezik, addig én fogok elnökölni. Már is kezdjük a témákat. Az első napi rendi pont. közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezető kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok. Mártin Adlavajova az előadó, úgyhogy át is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlök mindenkit. Először is szeretnék köszöntet mondani a kollégáknak, nagyon sok módosítót nyújtottak be, összesen 367-et a véleményhez. A járművezető kiküldetése egy nagyon fontos kérdés, és minden hozzájárulás fontos számunkra. Elemeztem az összes módosító indítványt. Láttam néhány kreatív ötletet azt kell megvizsgálnunk, hogyan tudunk kreatívak lenni a kompromisszumos módosító indítványok összeállítása során. A megközelítésemet szeretném elmagyarázni a véleménnyel kapcsolatban, illetve hogy hogyan dolgozunk együtt az árnyék előadókkal. Logikus, technikai logisztikai megoldásokat próbálunk keresni, és nem a politikai ellentéteket akarom hangsúlyozni. Végrehajtható megoldásokat kívánok javasolni, ami lehetővé teszi majd a vállalkozók számára, hogy alkalmazzák a szabályokat, természetesen a járművezetők számára a szociális garanciákat biztosítani kell. Úgy gondolom, ebben mindannyian egyetérthetünk, és így kell megoldást találnunk. Itt a foglalkoztatási szakbizottságban a szolgáltatás területén az általános kiküldetési irányelvből kell, hogy kiinduljunk. Ahogy Ágnes Fungeriusztól hallhattuk, az irányelv most van felülvizsgálat alatt, most tárgyaljuk az új szabályokat. Sokkal több új elem lesz, mint a 96-os irányelvben, például alvállalkozás és egyebek. Úgyhogy a közlekedési területen is, ugye az általános irányelv hatája alá fogunk esni, és nagy a befolyása a legspeciálisnak. A véleménytervezetemben a nemzetközi szállítást és a tranzitot kizártam az irányelv hatájából. A kiküldetési szabályokat nem lehetne egy olyan mobil szektorra alkalmazni, mint a szállítás. Ha valaki elmagyarázná nekem, hogy hogyan lehet kiszámolni, végrehajtani, ellenőrizni ezeket a szabályokat. Olyan ember esetében, aki néhány óránként másik országba jut el, és már nagyon sok szabály érvényes rá, például a kabotás szabályok, a vezetési idő, stb. Ha ezt megmagyarázzák, akkor megváltoztatom a véleményemet. Másrészt jeleztem néhány tagállam részéről a problémákat, ezért a kabotást bevettem a kiküldetési irányelv alapján, mivel ez egy stabilabb természetű jelenség. Az egyes módosító indítványok alapján, ami az önök véleményét fejezi ki, közös megoldásokat kell keresnünk. Lex speciálisra van szükségünk. Meg kell oldanunk azokat a témákat, amelyek ahhoz kapcsolódnak, hogy a kiküldetési szabályokat nem lehet végrehajtani, illetve néhány tagállamban speciális problémák merültek fel. Az első árnyék elődői eszmecsere alapján úgy gondolom, hogy közös alapot fogunk találni, képesek leszünk erre. A külvilág számára meg kell, hogy mutassuk, hogy parlamentként megoldható végrehajtható javaslatokat tudunk összeállítani, és ez túlmutat a politikán. Ez az általános megközelítésem, várom a kollégák részéről a véleményt, később, hogyha valamire reagálnom kell, akkor majd ezt meg fogom tenni. Köszönöm. Köszönöm. Akkor néppárt nevében Etman úr. Dziękuję bardzo. Po pierwsze chciałem e, bardzo Köszönöm szépen. Za nieobecność. Elnézést szeretnék kérni azért, mert eh, kollégám Danuta Jozovjecka nem tudott eljönni. A probléma ugyanaz, mint az elnökünknek késik a repülője, és ez megakadályozza, hogy időben megérkezzen a szakbizottság ülésre. Arra kért engem, hogy mondjam el, hogy mi az álláspontja a dokumentummal kapcsolatban. Kedves kollégák, a közlekedési ágazat egy nagyon specifikus ágazat, amely a munkavállalók speciális mobilitása által kerül meghatározásra. Ezért világos, egyérthető, alkalmazható szabályokra van szükség. Egy olyan ö, szabályra van szüksége, amely az Európai Unió versenyképességét biztosítja. Roppant bonyolult ez a téma a kidolgozott szabályok a stacionárius munkavállalók, például az építkézesen dolgozó munkavállalókra vonatkozó szabályok közlekedési ágazatban való használatát, alkalmazását nagyon nehéz elképzelni, nem lehet ugyanezt a szabályt alkalmazni. Éppen ezért örülök annak, hogy az árnyék jelentéstevők mind késznek bizonyultak arra, hogy tárgyalagosan vitassák meg ezt a témát, és a párt politikai megfontolásaikat háttérbe szorítsák. A következő hetekben a kabotázs és a nemzetközi szállítmányozás kérdésében vitatjuk meg a javaslatokat. Remélem, hogy sikerül majd egy kompromisszumos javaslatot kidolgozni. Egy további érdekes téma a szabályok alkalmazása. Örülök annak, hogy nagyon jó módosító indítványokat kaptam, illetve ezeket nyújtották be. Egyetérteni látszunk abban, hogy a bizottságnak standardizált dokumentumokat kell kidolgoznia, ezzel csökkenteni lehet az administratív terheket. Persze, mi a parlament nevében a határozott ellenőrzés mellett leszünk, és a közép, a kis és középvállalatok életét is próbáljuk megkönnyíteni, például azáltal, hogy elektronikusan lehessen benyújtani a dokumentumokat. Sok képviselő arra tett javaslatot, hogy a rendszer a belső piaci információs rendszer keretén belül működjön, ez nagyon hatékony lenne, gyorsan lehetne regisztrálni és ellenőrzéseket végrehajtani. Remélem, hogy sikerül majd közös javaslatot kidolgozni a bérezés, illetve a munkaszerződések tekintetében is. Biztos meg vagyok róla győződve, hogy a dokumentumokat a cégek székhelyén kell ellenőrizni, az úton ezeket az ellenőrzéseket nem lehet végrehajtani. Ne felejtsük el azt se, hogy a kiküldési végrehajtási irányelv világos szabályokat tartalmaz a tekintetben, hogy az ENI rendszer alkalmazása során hogyan kell, hogy kinézzen az ellenőrzés a megfelelő szabályok létrehozása ugyanakkor nagy felelősséget is jelent számunkra. Az a tény, hogy a kiküldési irányelv áttekintésében még nem jött létre megállapodás, nem segít bennünket. A trialógusok, a oldalú tárgyalások még zajlanak, és ne felejtsük el, hogy az új szabályos éppen a szállítmányozási közlekedési ágazatra is kiterjednek majd, és ezért meg kell vizsgálnunk, hogy a közlekedési ágazat specifikus feltételeinek megfelelnek a szabályok. A közlekedési ágazat no man est omen, igen mobilis, és um, ezért uh, a hosszú távú kiküldés szabályait nem lehet itt alkalmazni, illetve nem lehet az általános érvényű bérezési szabályokat alkalmazni, hiszen ezzel túlzottan megterhelnénk a szállítmányozó cégeket, anélkül, hogy ez bármilyen fajta előnyel járna a munkavállalók számára. Nagyon nagy kihívással állunk szemben, felelősség teljesen és egyben óvatosan kell eljárnunk. Sok kolléga a postafiók cégekre és a nomád sofőrök problémájára is kitér a 0,5 tonna, 3,5 tonna alatti súlyú járművek tekintetében. Fontos tehát, hogy a jelentéstevőkkel együttműködjünk, illetve köszönöm az MPL szakbizottság munkatársainak. Köszönöm a szocialista frakció nevében. Köszönöm. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy emberekről, emberi lényekről beszélünk, akik keményen, keményen dolgoznak. Keményen dolgoznak a kabotás, a tranzit és a nemzetközi szállítmányozás területén. Voltak éppen tehát a munkakörülményeket határozzuk meg, azon emberek munkakörülményét, akik ezt a munkát végzik, ezért nem volna nagyon helyes, hogyha túl szoros kritériumokat találnánk arra az ellenőrzésre, illetve arra, hogy mi tekinthető kabotásnak, mi nem. Nem szabad elfelejtekeznünk a sofőrökről. Mióta dolgoznak? Méltóság teljes, tisztességes körülmények között tölthetik a pihenőidejüket. Tehát nem csak a belső piaci szabályozásról és a nyomonkövetés kérdéséről és az ágazat mobilitásáról is szó van, hanem igenis minden szabály mögött az emberekre kell gondolnunk, akik a munkát végzik ezért döltöttünk itt az Ampla bizottságban, hogy a kiküldés során is mindig az emberre koncentrálunk, hiszen az embereket kell megvédenünk a megfelelő szabályokkal. Ezért örömmel tekintek az árnyék jelentéstevő ülős elébe, és nagy köszönettel tartanom Martina Dlabajovának. Mindenki politikai származása, háttere alapján másként tekint ezekre a kérdésekre, de mégis a kitűnő együttműködést, konstruktív együttműködést tudtunk lebonyolítani, hiszen olyan képviselőtársakkal dolgozhattam itt együtt, akik tényleg a kompromisszumokat keresték, és nem a saját politikai táboruk véleményét jelenítették meg. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben is e szellemben lehet majd a kompromisszumokat megtalálni. Persze a kompromisszum, kompromisszumokat meg kell találni, olyan kompromisszumokra van szükség, amely minden sofőr számára előnyös lehet, figyelembe véve persze a megfelelő jogalapot erre kell építenünk, és nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy az ellenőrzéseket meg kell szigorítani, és a végrehajtást is meg kell erősítenünk. Persze a végrehajtási irányelv szó erről, de nem csak a végrehajtási irányelv kérdéséről van szó, hanem a kiküldés kérdését is ellenőriznünk kell, és azt is fel kell ismernünk, hogy a tanácsban elkezdődött a kötélhúzás, az alkudozás és felmerül az a kérdés, hogy tényleg végezetül a létrejövő konszenzusa vagy alkuval a munkavállalókat védjük-e meg, vagy nem. pedig olyan megoldást kell találni, amely nem feledkezik meg a sofőrökről, és az ő védelmüket szolgálja. Merci, je pense qu'on a personne. Köszönöm. Az ECR-t senki nem képviseli. A GUE képviseletében Kárlem asszony. Elnézést, Patrik nem tudott itt lenni ma, de ami ezt a javaslatot illeti, a jelentéstevőnek köszönetet szeretnék mondani a megjegyzésekért, illetve a javaslatért. A frakciónk azt vizsgálja, hogy hogyan tudjuk megvédeni a munkavállalókat, hogy megfelelő fizetésben részesülhessenek, illetve megfelelő munkafeltételek mellett dolgozzanak. Az összes módosítónak ez a kiinduló pontja. Hogyan tudjuk a munkavállalókat legjobban megvédeni, és széleskörű megfogalmazást szeretnénk azért, hogy az összes nemzetközi fuvarozóra ez kiterjedjen, Örülünk annak, hogy a tagországok nak jobb lehetőségeik vannak az ellenőrzésre és a follow-upra. Éppen ezért van két javaslatunk. Hát szeretnénk ezt szélesebb körben értelmezni, de nagyon szeretnénk azt, hogyha minél több munkavállalót lehetne megvédeni a kiküldetési feltételekkel. És fontos, hogy a tagországok jobb ellenőrzést végezhessenek. Így tudjuk a munkavállalókat a lehető legjobban megvédeni. Az új szabályok amelyek a kiküldetés esetén érvényben lesznek. Fontos, hogy a, a versenyhelyzetet erősítsék, de egyben megvédjék a munkavállalókat is. Köszönöm, Renken asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Martinának a véleménytervezetet és a többi árnyék jelentős tevő munkáját, és azt gondolom, hogy a legutóbbi árnyék jelentős tevő egy nagyon jó kiinduló pontra jutottunk, és szeretnék belutalni valamire, amire az elmúlt héten került sor. Egy cseh teherautós sofőr Németországban dolgozott alvállalkozóként, és pert indított, utólag derült ki számára, hogy ő, neki német minimálbért kellett volna kapnia, mindössze egyharmadát kapta a német minimálbérnek, és a szakszervezet segítségével, a Német Szakszervezeti Szövetség segítségével pert indított a Deutsche Post ellen, és a Deutsche Post úgy döntött, hogy kifizeti neki a különbözetet visszamenőlegesen mivel eh, teherautó sofőrként a németországi munkája után minimálbérben kellett volna részesülnie. Bírósági sajnos még nem született, de ez az eset világosan mutatja azt, hogy eh, minden félnek több jogbiztonságra van szüksége, nagyon sok szürke zóna van, nagyon sok joghézag, és ezt európai szinten még nem tisztáztuk, tehát itt van feladatunk, és természetesen a jogalkotást meg kell erősítenünk, illetve az ellenőrzéseket, javítanunk kell. Őszintén szóval el kell, hogy mondjam, hogyha megnézem a bizottsági javaslatot, akkor én nem látom azt, hogy ez nagyobb tisztázás eredményezhetne. Azt gondolom, hogy a KKV-k és a munkavállalók részéről is, akiknek nincs túl sok jogi támogatásuk, ez csak inkább növeli a káoszt hiszen nem egyértelmű az értelmezés a háromnapos szabályjal, és nem gondolom, hogy ez segíti majd a KKV-kat abban, hogy ezeket a szabályokat bevezessék, illetve hogy jobb munkafeltételeket teremtsenek a munkavállalók számára. Véleményem szerint a megvalósítható világos szabályok a legfontosabb szempont ebben az egész vitában. És amit néhány kollég előttem már elmondott, azzal kapcsolatban, hogy mi segítheti a KKV-kat, mi, mi segíthet nekik a szabályok megvalósításában. A trialógusokon, a kiküldetési irányelv kapcsán most arról szól a vita, hogy hogyan tudunk nagyobb átláthatóságot teremteni az egységes nemzeti weboldallal. Ez nagyon hasznos a közlekedés szempontjából. Hogyha beszélünk arról, hogy mi történik az utakon, a valóságban, a digitális tahográf azt gondolom, hogy könnyebbé teszi majd a megvalósítást, és fontos, hogy erről sem szabad megfeledkezni. És még egy utolsó megjegyzés. Azt gondolom, hogy nincs nézetkülönbség ezen a téren. Ennek nagyon örülök az összes ellenőrzési intézkedésnek, amelyekre szükség van. Fontos, hogy ezen szabályok érvényesítése lehetséges legyen a tagországok számára. Amúgy nem lehet ezeket a szabályokat megvalósítani, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy nyitott listája az ellenőrzési intézkedéseknek. Köszönöm. Köszönöm. Más nem kért szót, úgy tűnik. Dominik Mártán kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Martinának a munkáját. Én ezt a jelentős munkát nagyra értékelem, és nagyra értékelem azt, hogy ő kedves volt, és meghallgatott minket. Az elején elleneztük azt, hogy a közötti fuvarozás kirejön a kiküldetés irányelvből, hiszen itt felmerül a kabotás problémája. Ez pedig az európai nemzeti szállítmányozók között nem fair helyzetet teremt. Én francia vagyok, és nem szégyenem azt mondani, hogy első Franciaország, 21 ezer munkahely szűnt meg, és egyharmada a nemzetközi szállítóknak eltűnt az elmúlt időszakban. És a módosítóink erre irányolnak. Nagyon egyszerű a megoldás, nem kell megtiltani a kabotást, az elége lenne, és ahogy az előttem szólók elmondták, a három nap, az öt nap, a hét nap, amikor a közútó, a közúti szállítmányozókat ki zsákmányolják. Tehát elég lenne megtiltani a kabotást. Például eh, egy A-ból B-be kell szállítani az Európai Unión belül valamint, nemzetközi közít, közötti fuvarozó elvégzi ezt a fuvarozást, és ha ügyes, akkor eh, megpróbált, eh, megpróbál ehm, szállítmányjal visszatérni egy másik tagországba. Éppen ezért, Martina, Ebben azt hiszem egyet tudunk érteni, és minden bizonyos sikerül majd egyszerű megoldást találni, ami a tahográfot illeti. Azt gondolják, hogy pusztán arra van szükség, hogy ellenőrizzük eh, a pihenési időt, a fuvarozási időt. Emlékeztetnék arra, hogy vannak környezetvédelmi szabályok is, egészségügyi szabályok, illetve állatjóléti szabályok, valamint biztonsági intézkedések, és mindez nem jelenik meg a jelentésben. Természetesen nagyon fontos, hogy a sofőröket megvédjük, hiszen itt emberi lényekről van szó, de az ezen felülrész is ott van még. És az infrastruktúra alkalmazása is felmerül, használata, igénybevétele. Megnézzük a baleseteket. Nagyon gyakran az autópályák helyett inkább Másik utát választanak, mert drága az autópályadi. És azt gondolom, hogy ezt is mind figyelembe kell venni. A helyi, illetve az alacsony költségen működő szállítók hozzájárulnak az infrastruktúrához minden országban. Ha megnézzük Svájcot, a svájciaknak nem kell autópályadíjat fizetniük, de akik nem svájciak, nekik matricát kell váltaniuk. Tehát mindez, aki Franciaországon keresztül halad, ez az én országom, és nyilván ezt részesítem előnyben, azt gondolom, hogy nekik részt kell vállal, levállalniuk a költségekből, az úthasználati díjakból. 29 módosítót nyújtottam be ebben a témában. Köszönöm szépen, Rafael úr. Monsieur, monsieur le Elnök úr, köszönöm szépen. Egy gondolatom van, de három szöveggel kapcsolatban, amelyeket ma egymás után megvizsgáltunk, ezek egy egység részét képezik. Először is köszönöm szépen a három jelentős tevő munkáját, Martina Csabajdova munkáját, Zsors Bach és Veronika Lope Fontányi munkáját a három szöveg kapcsán. A, a, a, az Employment francia képviselőnek nevében mondom ezt. Vannak olyan módosítók, amelyek nem elég ambiciózusak, és nem veszik figyelembe a nemzetközi fuvarozás valóságát. A francia kollégákkal benyújtott mozdósítókat, a legfőbb pontok, amelyeket tárgyalások során ki fogunk állni és küzdeni fogunk. Nagyon fontos integrálni a 1072-es és 1073 ötös irányelveket, a piachoz való hozzáférést, és a e, könnyű járművekre vonatkozó szabályozásokat. Készült e, egy tanulmány az elmúlt év februárjában, és ezek a járművek 80%-át teszik ki a közúti közlekedésnek. Mert fontos, hogy ezek bekerüljenek a rendelet hatája alá, azért, hogy ne legyen nem megfelelő konkurencia az operátorok között. Nagyon fontos, hogy ezek, figyel, ezek figyelembe vegyék a mm, piachoz való hozzáférésre vonatkozó szabályozást is. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ezekre a járművekre e, e, kiterjedjen a 2006-os irányelv is, és említettem már egy tanulmányt a könnyű járművek esetében, a, amelyek 78%-áért e, e, e, felelősek a balesetekért, és 50% a baleseteknek a fáradtság miatt kerül, következik be. A jogalkotás, a a jogalkotás azt gondolom, hogy nem lojális konkurenciát teremt a különböző fuvarozók között, és bizonytalanságot, a nem megfelelő biztonságot erősíti, illetve a munkafeltételek rosszabbodását. Zsors Bach kolléga munkáját köszönöm szépen, megvizsgáltuk az ő szövegét, azt gondolom, hogy a könnyű haszongépjárművek bevételével kapcsolatban egyet tudunk ezzel érteni. Bizottsági javaslatát ellenezzük, mi szerint a kabotást korlátozni szeretnék. Három naponta egy ilyen műveletre kerülhet sor, azért, hogy elkerüljék az üres járatokat, és szeretnének küzdeni a szisztematikus kabotás ellen. Nagyon fontos garantálni a méltóság teljes megfelelő munkakörülményeket, és tiszteletben tartani a szabad áramlás elvét. A francia néppárti delegáció nevében el szeretném mondani azt, hogy nagyon fontos, hogy az összes sofőre vonatkozzon a kiküldetési irányelv az első naptól kezdve, ami a tahográfot illeti. Fontos, hogy ez, tehát hogy 2023-ig egy intelligens tahográf kerüljön bevezetése, amely segíti az ellenőrzést. A digitális verzió fontos, hogy normálvá váljon, és hogy ezt a jobb együttműködés, ez a jobb adat cseréhez is használni lehessen. A tagországoknak a meglévő eszközökre kell tudnunk támaszkodni, mint például a fekete munka elleni küzdelem, Fontosnak tartjuk a az ellenőrzési intézkedések egységesítését, a e, fiók vállalkozások, illetve postaláda vállalkozások ellenőrzését. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a francia delegáció a néppárti részének egyik nagyon fontos célja a lojális verseny erősítése és a jogalkotás egységes alkalmazása az egységes belső piacon a szabad e, mozgás nem szabad, hogy aláássa a kölcsönös bizalmat a tagországok között, ami pedig a gazdasági kihívásokat illeti. E, ez a számos szociális feladatra hívja fel a figyelmet. Fontos, e, hogy méltányos munkakörülmények között dolgozhassanak a közötti fuvarozók. Illetve különös figyelmet kell szánni hogy ezek a munkavállalók nagyon mobilok. Köszönöm szépen. Merci, Monsieur Köze. Köszönöm, Kósa úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Szerintem először is szeretnék köszönetet mondani a határozott állásfoglalásért. Én azt gondolom, hogy olyan helyzetbe kerültünk mindannyian, ahol a kollégák észrevételeinek egyes részeit mind támogat, támogatni tudjuk, hiszen a célkitűzéseink hasonlók. Ugye a munkavállalók helyzetének, a fizetésének, a méltányos fizetésének, a munkakörülményeknek a biztosítása, ez mind olyan cél, amit mindannyiunknak támogatni kell, ezt én is aláírom. Több olyan kérdés is van viszont, ahol kénytelenek leszünk, vagy vagyunk már most meghúzni a határvonalat hogy melyik a fontosabb bizonyos szempontból a versenyképesség, a munkavállalók érdekei, ugye, tehát nézőpontokat, különböző nézőpontokat kell egy masszába gyúrnunk, tehát nem így illem a jelentéstevő, és elismerem a bátorságát is. Öt észrevételem lenne az én módosítóim, amit szeretnék megmagyarázni. Úgy gondolom, hogy a hátrányos megkülönböztetésen alapuló versenyképesség és a szolgáltatások nyújtásának szabadsága korlátozása egyaránt elfogadhatatlan, és belső piaci nézőpontból az adminisztrációs terhek csökkentéseire kell törekednünk, és nem ezek növelésére. A magyar néppárti delegáció, ugye a franciával ellentétben határozottan azt gondolja, hogy a vezető az nem kiküldött munkavállaló, hanem mobil dolgozókról van szó, és így kell őket megítélni, illetve így kell a szabályozást kialakítani a jövőben. Az illegális és törvénytelen gyakorlatokat nem szabad összekevernünk a hatékonyabb versenyképességgel, és azt gondolom, hogy a szociális dömping fogalmának. Ugye a mai napig sem az Európai Parlament sem definiálta ezt a fogalmat, szolgáltatás kategóriánként sem. Ehelyett ajánlom figyelmükbe azt a megközelítést, hogy a be nem jelentett munkavállalók elleni küzdelmet kellene erősíteni hogyha ezt az irányt visszük, akkor hatékonyabban tudunk fellépni azokkal a problémákkal <coughs> szemben, amelyeket mindenki a maga szempontjából hangsúlyozott. Szeretném felhívni a figyelmet, és szerintem ebben mindannyian egyetértünk, hogy a különböző jogszabályok, amelyeket most tárgyalunk, érdemes lenne ezeket összehangolni a hatályba lépés tekintetében, hogy ne legyenek a végeredmények káoszosak. Köszönöm szépen. Merci. Monsieur Michael. Köszönöm, Michael Tenken úr. Äh, äh, Köszönöm Eveli Régnernek, az árnyék jelentéstevőnek a kitűnő együttműködést. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy érzelmek rabjaivá várjunk, nem a kelet és a nyuma, nyugat érdekei csapnak itt, itt össze, hanem arról van szó, hogy mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára azonos feltételeket kell biztosítani, jöjjenek akár keletről vagy nyugatról. Ezek, ezen szempontokat mind a TRON, mind az Amploa szakbizottságba benyújtott módosítóimban világossá tettem. Úgy gondolom, hogy olyan feltételeket kell teremtenünk, amely a kis és középvállalatok hosszú távú túlélését teszi lehetővé. Szajava Köszönöm szépen. Kedves kollégák, Szerintem a szabályok átláthatóbbak kell, hogy legyenek. Azon a véleményen vagyok, hogy a nemzetközi fuvarozás és a transfer az nem kerülhet a kiküldetési szabályok hatája alá. Ha a többség nem ért egyet ezzel, akkor legalábbis meg kéne határoznunk az időhatárokat, az időintervallumokat, de ez el kell, hogy térjen attól, amit a bizottság javasolt. Hogyha túlságosan rövid ez az időszak, az ellentétes lenne a szolgáltatás nyújtás szabadsága tekintetében. Két nap szerintem túl sok, ez a véleményem. Továbbá egyszerűsítenünk kell a számítási módszereket is. Javasoltam néhány módosító indítványt, támogatom azokat a módosító indítványokat, amelyek a küszöböt megemelik. Szerintem a kilenc nap, amit a néppárti uh, árnyék előadó a Jazirjecka javasolt észszerűbb. Alternatívaként jó magam egy órákban számítandó küszöböt javasolnék, ami tisztességesebb lenne és könnyebb lenne számítani. Gondolnunk kell az administratív teherre is a fuvarozó cégek esetében. Ezért azt javaslom, hogy a bizottság vezessen be egy online kalkulátort, amivel a vállalkozások ki tudnák számítani, hogy milyen fizetési elvárások érvényesek az egyes tagállamokban. És ez a szoftver hozzáférhető kell, hogy legyen minden cég számára ingyenesen. Szerintem azt kell biztosítani, hogy a szabályok tiszták, arányosak legyenek, az administratív teher a lehető legalacsonyabb kell, hogy legyen. Ezek az elvárásaim. Köszönöm. Köszönöm, Bachur. George. Köszönöm, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék az előadónak. Hihetetlen bonyolult dossziéval van dolga, és valóban kitűnően próbálja kezelni a kérdéseket. Nem akarom megismételni, amit a kollégák már elmondtak, pontosan írták le a problémákat. Jerome pedig arról is beszélt, hogy a vezetési és a pihenési idő kérdése hogyan függ össze a foglalkoztatási jogviszony kérdésével. Számomra két pont eminens jelentőségű. Egyrészt a sofőrök kiküldött munkavállalók, ebben én nem kétkedek, ebben meg vagyok győződve, hogy ez így van. Másrészt, és ez többször elhangzott, hogy világossá kell tenni azt is, hogy ne túl bonyolult számításokat kelljen végezni az érintetteknek. Ezért úgy gondolom, hogy a kabotást is be kell vonni, ezt az előadó hát így járt el, a tranzitot ki kell venni hatályból, de a nemzetközi szállítmányozás tekintetében úgy gondolom, hogy a cégek nagyon leleményesek, és ezért a nemzetközi forgalmat, szállítmányozást az első naptól kezdve be kell számítani. Az utolsó felszólaló is meghallgattuk, úgyhogy Labajová asszonynak csak kimondtam, adnám meg a szót. Tudom, hogy nagyon sok alapanyagot mondott, és azt is tudom, hogy még sok munka fog előtte állni. Köszönöm, elnök úr! Ahogy hallották, nagyon sok eltérő véleményt, vélemény jelenik itt meg a szakbizottságban, sok a megközelítés. Szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak és a többi kollégának is a hozzászólásért. Nagy a kihívás, de szerintem képesek leszünk ellátni a feladatot. Sok közös téma is van, végrehajtás, ellenőrzések, ez mindenki számára fontos, úgy gondolom mindenki részéről azt értékelem, hogy konstruktívan gondolkozik, pragmatikus megoldást kell közösen találnunk. Nyitottak kell, hogy legyünk. Még mindig remélem, hogy tudunk olyan megoldást találni, ami más, és nem a napok számítása, mert ha arra koncentrálunk, hogy hogyan számítjuk a napokat, akkor elveszítjük a teljes probléma átlátását. Valaki Említette egyrészt a dolgozók védelmét, és valaki más pedig a szolgáltatások szabad nyújtását. Én egy kiegyensúlyozott megoldást kívánok itt találni. Tőlem soha nem fogják azt hallani, hogy vagy az egyiket, vagy a másikat tartom fontosnak. Egyensúlyt kívánok találni, ebben az esetben ez a feladatunk. Azok a kollégák, akik csak a dolgozók védelmét említették, kérem, hogy kezdjenek el gondolkozni a szabad szolgáltatás nyújtásra is, hiszen kiegyensúlyozott megoldásra van szükségünk. Végrehajtási intézkedések konkrétak, egyszerűek kell, hogy legyenek, ezt nagyon is támogatom. El kell, hogy kerüljük az eseti ellenőrzési rendszereket. Teri, szeretnék reagálni a cseh sofőr esetére. A cseh köztársaságban most olyan hírek terjednek, hogy több mint ezer vezető most hajlandó lenne dolgozni német cégeknek, gondolom a német cégek ennek örülnek is majd, de azt szerettem volna mondani, hogy itt nem csak a minimum bérről van szó, hanem engedélyekről is, az egyes fizetési rendszerekről is, milyen formula szerint kapják a fizetésüket a dolgozók az egyes országokban. Egyébként az a szállító cég, amely alkalmazta ezt az embert, az osztrák volt, és az Berg követően, illetve a, a miután előállt a követelésével ez az osztrák cég őt elbocsátotta, úgyhogy kár volt említeni a német postát. Biztos, hogy fontos a jogbizony, jogbiztonság, a végrehajtási intézkedéseket sajnos többféle módon értelmezik. Végül Összefoglalóként annyit mondanék, hogy erre a hétre még mindenképpen szükségünk van, az árnyék előadókkal kell, hogy egyeztessünk, csütörtökön lesz ez, akkor tesszük meg, lehető legtöbb árnyék előadót szeretném majd látni az egyeztetésen. Tudom, hogy ez egy nagy kihívás a miniplárán is után. Konstruktívak leszünk, és az ülés előtt még opciókat fogok összeállítani az árnyék előadók számára, amit a frakció képviselőinek a javaslatai, illetve a benyújtott módosító indítványok alapján állítok össze. Nagyon jól ismernek, tudják, mi volt a kiinduló pontom, tudják, hogy konstruktív vagyok, pragmatikus, úgyhogy segítséget kérek. Köszönöm. Köszönöm. Akkor március 25-26-án szavazunk mi itt, a Transzakbizottságban 20, május 24-én, és a plenárisra még nem tudjuk, hogy mikor fog kerülni ez a téma. Hasonló módon a közúti szállítási mobilitásra kapcsolatos a következő témánk is. 561 per 2006 per LK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei, tekintetben is a 165 per 2011 per EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő hely meghatározás mm. tekintetében, és Zsors Baknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is a kollégáknak szeretném megköszönni a munkát, akik módosító indítványokkal javítják a véleménytervezetet. E jogszabályjal a munkavállalók, a sofőrök munkaviszonyait és a közúti biztonság ügyét is szolgálni akarjuk. Két árnyék jelentéstévői ülést tartottunk, és örülök, hogy a kollégák osztják a véleményemet abban, hogy az igazi probléma a meglévő szabályok végrehajtásában, illetve a tagállamok közötti hiányzó együttműködés merejlik. Örülök annak, hogy most megragadjuk a lehetőséget, hogy rugalmasabb szabályokat fogadjunk el, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a meglévő szabályok általános elismertségnek örvendennek, a cégek, a sofőrök és az ellenőrző hatóságok mind ismerik a szabályokat, munkavégzésüket ezekhez igazították, és az elmúlt években nagyon ritkán hallottam a szakma képviselőitől bármilyen oldalról is igényt a tekintetben, hogy a vezetési vagy a pihenő időt módosítsuk. Persze minden módosítót nem fogok tudni befogadni, de nagyon nyitva állok mindenki irányában. A TRAN szakbizottságban, a közlekedési szakbizottságban szakbizottság számára készítjük mi, a foglalkoztatási szakbizottság a véleményt. A kollégák a négy hetes referencia időről ö, vetettek fel kérdéseket, ez számomra vörös vonal, ez számomra nem elfogadható. Ez, hogyha elfogadnánk ezt a szabályt, rontaná a sofőrök munkafeltételeit és veszélyeztetné a közötti biztonságot. Jerome Lardieu kollega utalt arról, hogy az elmúlt időszakban új tehergé, kisebb tehergépkocsik alkalmazására álltak át a fuvarozók. Ezért úgy gondolom, hogy abszolút szükség van arra, hogy a hatályt kiterjesszük ezekre a kis, kisebb tehergépjárművekre. Hogy milyen súlyok legyenek ezek a, be, ezek a tehergépkocsik, és milyen tahográfokat írjunk számukra elő kötelezően. Erről még a Tronban vita zajlik. A úgynevezett Kebén bán kérdése még nem végrehajtható. Egyszerűen még nem tudjuk biztosítani, hogy a sofőrök ne aludjanak esetleg a vezetőfülkében, de úgy gondolom, hogy itt is egy megfelelő átültetési határidő biztosíthatja a megfelelő szabályozást. Jelzem, hogy az Eurovignetta ről készülő jelentéstervezetnek is előadója vagyok, és éppen ezért hozzájárulok ahhoz, hogy az ebből származó bevételek egy része a pihenőhelyekhez irányuljon. Komplexebb és problematikusabb a kérdés az, amikor a pihenő időben esetleg a sofőr hazautazik, vagy egy más kiválasztott ö, helyen ö, tölti a pihenő idejét. Erről vita volt már közöttünk, hogy mi tekinthető magán pihenőhelynek, vagy más pihenőhelynek. Nagyon világos szabályokra van szükség, hiszen a jelenleg hatályos rendelet tett leginkább azért bírálják, mert nem elég egyértelműek a szabályok. Fő célunk az, hogy a nomading driving, vagy a nomád sofőrködés jelenségének véget vessünk, és úgy gondolom, hogy ebben a cégekre is nagy felelősség hárul hiszen ők a bevetési vagy vezetési terveket időben előkészítik, és egész egyszerűen lehetővé kell tenni azt, hogy a sofőr rendszeresen visszatérhessen a bejegyzett lakhelyére anélkül tehát, hogy a munka végzése negatív kihatással legyen a szociális életére. Ami az ágazat imidzsét és a sofőr feladatának ö, ö, vonzóbbá tételét illeti, ehhez is hozzájárulhatna a jobb szabályozás. Az intelligens tahográf kérdéséről még egy rövid észrevételt teszek. Az előirányzott határidők számomra nem elfogadhatók, a 15 év egyszerűen nevetség tárgyát képezi. Mindenképpen rövidítenünk kell ezt a határidőt, tudván tudva persze, hogy a retrofitting vagy maga a beszerelés sokba kerül, és ezért megfelelő átmeneti szabályokra van szükség. 2021-2023 közötti időről volt szó a vitában, ez számomra elfogadhatónak tűnik. De a 2034-es időpont teljesen elfogadhatatlan számomra. Köszönöm szépen a kollégák együttműködését, és előre örülök a további együttműködésnek. Köszönöm. Merci pour SND, monsieur. Köszönöm szépen. Krisztensen úr a szocialista frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a jó együttműködését ebben a témában felelősek vagyunk, megoldást kell találnunk a többféle eltérő pozíció között valahol. Szeretném a fő prioritásaimat hangsúlyozni. Egyetértek az előadóval, hogy az a referencia időszak, ami alapján a pihenő időt számítani kell, a jelenlegi két hét kell, hogy legyen, hogyha ezt kibővítenénk a referencia időszakot, annak negatív hatása lenne a szociális feltételekre és a közúti biztonságra is. És a normál heti pihenőidejüket ne töltsék a kabinban a vezetők, vagy otthon, vagy ott helyen kell, hogy ezt az időt töltsék, amit a munkaadó biztosít. A vezetőknek garantálni kell azt a lehetőséget, hogy hazatérhessenek legalább három hetente a családjukhoz. A nemzetközi szállítás esetén is tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Most e tekintetben egy joghézag él. Végül, de nem utolsó sorban, az intelligens tahográf bevezetése minél előbb szükséges, hiszen ez egy fontos eszköz ahhoz, hogy az új szabályokat be lehessen tartani. Várom a jó együttműködést. Köszönöm. Köszönöm ECL frakció nevében, úgy látom senki nincs itt. Alde, Dabajove asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. a három témával foglalkozom, és csodálom a kollégákat, akik csak egy dossziéval foglalkoznak. Hát annyira összekapcsolódnak ezek a témák, hogy nehéz csak egyre koncentrálni, úgyhogy csodálom azt, aki erre képes. Én a három témát együtt tekintem. Bach úrnak szeretnék köszönetet mondani, hogy a múlt heti árnyék előadói találkozót megszervezte. Ez hasznos volt, gyümölcsöző volt, itt a napokban lesz egy újabb. Köszönöm, hogy összeállította az első kompromisszumos tervezeteket is. Nagyon sok témát kell megbeszélni, sok fontos téma áll előttünk. Néhányat említek. A kompromisszumokat úgy kell kialakítani, hogy azok a szabályok, amiket elfogadunk, pozitív hatással legyenek. Javítsák a vezetők munkakörülményeit, ugyanakkor a vállalkozások életét ne tegyék lehetetlenné. A fő aggály számomra a rendszeres heti pihenőidőre vonatkozó jelenlegi nagyon szigorú szabály, ez a 15-ös kompromisszumos módosítóban szerepel, hiszen általában nincs megfelelő parkoló lehetőség, nincs megfelelő szállás lehetőség a európai autópályák mentén, úgyhogy nehezen látom, hogyan lehetne ezt a szigorú szabályt megvalósítani. Hősies lépésnek tűnhet ez, azért, hogy biztosítsuk, és most idézek a kompromisszumból, hogy barátságos magánszálláson tölthessék ezeket az időket a kabin helyett, de úgy gondolom, hogy gyakorlatban ez nem megvalósítható. Másrészt nincs előttem, nem kapok elég adatot az előadó a aggája tekintetében a három és fél tonna alatti járművek tekintetében jó lenne valamilyen bizonyíték, valamilyen statisztikai adat, ami igazolná, hogy a három és fél tonna alatti gépjárműveket miért akarjuk bevenni ebbe a szabályba. Sok témát még nem is beszéltünk meg az árnyék előadói találkozókon, gondolom most a napokban erre is sor kerül. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, én úgy gondolom, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a dolgozók és a munkadók számára is a munkaidő szervezése tekintetében. Természetesen ez nem vezethet ahhoz, hogy a gépjármű vezetők munka feltételei romlanak, romoljanak, de az is nagyon fontos, hogy a Ugye sokszor nagy távolságokat kell megtenniük, lehet esetleg közlekedési dugó, lehet, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő pihenőhely, úgyhogy ezek miatt rugalmasságra van szükség. Azt is meg kell, hogy beszéljük, hogy milyen feltételek között és hogyan térjen haza a gépjárművezető, illetve más pihenőterületre ezek az utakat, ezeket az utakat a vállalkozás meg kell, hogy fizesse. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a dolgozói kiküldetésre vonatkozó irányelv szabályozza a fizetési kérdéseket, úgyhogy ebben a véleményben ezt nem kellene említenünk. Várom az együttműködést a következő napokban, hetekben, és az én véleményemhez hasonlóan itt is pragmatikus, konstruktív kívánok lenni. Köszönöm. Köszönöm. López Bernizsa asszony a GUE nevében. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszöntet mondani az előadónak. Az elvégzett munkáért nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a, olyan kompromisszós megoldásokat találjon, amely a gépjármű vezetők körülményeit javítják. Első ilyen téma ugye a munkakörülmények javítása, de mindennek hatása lesz a közlekedési biztonságra is. A megközelítés megfelel, mindig a dolgozót kell a középpontba állítani, hiszen ők azok, akik vezetnek, akik a kamionban aludnak, akiknek vissza kell jutniuk az egész Európai Unióban a családjukhoz, a munka elvégzését követően. Őrájuk kell, hogy koncentráljunk. Aztán a heti pihenőidőt véleményünk szerint meg kell tartani, a jelenlegi szabályok szerint javítani kell a parkolók feltételeit, a pihenő lehetőségeket. A vállalkozók kell, hogy fizesse azt a költséget, ami a gépjármű vezető hazatérésével kapcsolatban fölmerül. A vezetés és pihenő idők tekintetében itt ugye a szabályok betartása tekintetében fontos, hogy intelligens tahográf minél előbb fölkerüljön, beszerelésre kerüljön a kamionokra. Rendkívül fontos, hogy ez 2021 előtt legkésőbb megtörténhessen. Az összes kamionon ezt az ellenőrzést tehát 2021-ig el kell, hogy tudjuk végezni az intelligens tahográfok segítségével. Ahol nem értünk egyet, az az, hogy a kivételeket hogyan kezeljük. Amikor könnyű gépjárművekről beszélünk, aztán itt egy joghiány van, és a gépjármű vezetők ezen csoportnál nincsenek lefedve. Ezért aztán a nem kereskedelmi jellegű gépjárművekre is gondolnunk kell. A, ami minden terrautó vezetőt védenünk kell, hiszen ő vezető. Most ez a lényeg, attól függetlenül, hogy mit is víz a kocsiában. Úgyhogy ezt végig kell még gondolni, ezt a pozíciót. A következő napokban dolgozni fogunk ezzel, ezért szeretném hangsúlyozni, hogy továbbra is ugye, együtt fogunk dolgozni konstruktív módon a vélemény kialakítása tekintetében. Köszönöm szépen Deli asszony a zöld frakció nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves Zsorzs, először is szeretnék gratulálni a kiváló jelentéshez, ami tényleg nagyon komplikált, és kevés módosító indítványt nyújtott be a zöld frakció, ez is ezt bizonyítja. Önhöz hasonlóan én is ellenzem azt, hogy a referenciaidőt kibővítsük, amit a bizottság javasol. Ennek nagyon negatív hatása lenne a munkafeltételekre, a dolgozókra, és a közlekedési szakbizottság elnökeként azért azt is mondanám, hogy a közúti biztonságra is negatív hatással lenne. Hasonlóan gondolkodom önhöz. Az Európai Bíróság nemrég hozott egy ítéletet a kabinban töltött napi és heti pihenőidő tiltott. Ez kétségtelen, ezt nem kérdőjelhesszük meg. Itt a foglalkoztatási szakbizottság nem léphet fel az Európai Bíróság ítélete ellen, mert akkor holnap az összes ítélet ellen fogunk majd föllépni. Itt kötelesek vagyunk tiszteletben tartani az Európai Bíróság véleményét is, egyértelműen fogalmazott a bíróság. Nagy örömmel láttam, hogy az én módosító indítványomat, amely a Európai Munkaügyi Ügynökségre vonatkozik, bekerült a kompromisszumos módosító indítványokba. A európai jelenlegi jogalkotás tekintetében a végrehajtás és az ellenőrzés rendkívül fontos. Az a méreg, ami az európai terveket tönkreteszi, az a szociális dömping. Ezért le kell állítani azt, hogy csak folyamatosan beszélünk arról, hogy mit tegyünk e tekintetben, hogyha az ellenőrzést nem adjuk meg. Ez az Európai Ügynökség valóban a megoldás lesz. Igen, legyen egy Európai Ügynökség, legyen a feladata pontosan az, hogy ellenőrizze a végrehajtást, az európai jogalkotás végrehajtását a közúti témákban. Ez valós jel lesz arra vonatkozóan, hogy elvárjuk, hogy minden fuvarozó vállalat, de minden európai tagállam betartsa a szabályokat. Az Európai Bizottság elé a parlamentnek egy állásfoglalással kell állnia hamarosan, a, már egy ö, ilyen ügynökség felállítása tekintetében. Ragadjuk meg ezt az alkalmat, hiszen az foglalkoztatási szakbizottság és a közlekedési szakbizottság számára is ez egy fontos kérdés. Egy következő fontos pillér a végrehajtás az irányelv tekintetében az intelligens tahográf kérdése a tahográf használatával kapcsolatban folyik a vita. Én 2022-t javasoltam, minden esetre sokkal ambiciózusabb a mi szövegünk, mint a bizottságé. 2024 szerepel a bizottság szövegében. Ambiciózusak kell, hogy legyünk, egyértelmű üzenetet kell, hogy megfogalmazzunk ennek a jelentésnek a támogatásával a külvilág felé, és nem arról van szó, hogy a dolgozók a más dolgozók ellenében vannak, hanem azt kell, hogy lássuk, hogy az egészségügyi, biztonsági feltételek a fontosak az összes európai dolgozó tekintetében, és így a közlekedési dolgozók esetében is. Köszönöm, elnök úr. Az FDD nevében nincs itt senki, úgyhogy ENF frakció nevében Martin úr. Merci, monsieur le président, merci. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek munkáját. Elégedettek vagyunk a munkával, mindössze 13 módosítót nyújtottunk be, és köszönjük szépen, hogy a véleményünket figyelembe vették a könnyű haszonjárművek esetében. Lavrio úr erről beszélt, hiszen itt a jogalkotás megfordításáról van szó. A 200 kilométer sokkal értelmesebb korlát, mint a 100 kilométeres korlát. Ami a bizottsági javaslatot illeti, a 4 hét, mint pihenőidőszak, mi messzebb szeretnénk menni a, a módosítóinkkal. Fontos, hogy a sofőrök minden héten hazatérhessenek, és ne pusztán csak havonta egyszer, mint ahogy azt a bizottság szeretné. A csökkentett pihenési időt kompenzálni kell a következő hét vége előtt. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, köszönöm, elnök úr, Kós Ádám. Szépen a szót. Én is úgy gondolom, hogy a három dossziét, amit most tárgyalunk, valóban együtt kell kezelnünk. Én nem akarom megismételni az előttem előző dossziéhoz fűzött gondolataimat, de ebből egy-két gondolat ugyanúgy érvényes most is. Ugye a szociális dömpinggel kapcsolatos megjegyzésem ugyan érvényes ennél a dossziénál is. Csak azért említem meg, hogy az előttem felszólalók is említették ugye a szociális dömping kérdését, de szeretném hangsúlyozni, hogy nem szabad összekevernünk ezt a be nem jelentett munkavállalók kérdésével, különösen a fuvarozás területén. Én a módosító javaslataimban próbáltam hozzájárulni a szöveg javításához. Úgy gondolom, hogy helyes az irány, az, hogy a heti pihenőidőt újra gondoljuk, de csak akkor lesz ez rugalmas, ami a jelentéstevő célja is. Tehát akkor lesz csak rugalmas a rendszer, hogyha a pihenőidő mellett a vezetési idő is újra gondoljuk. Tehát a kettő szorosan összefügg, és ezeket együtt kell kezelni. A 45 órás heti pihenőidő, ugye a járműben eltöltött, a kabinban eltöltött pihenőidő törlése kapcsán nem veszik figyelembe a javaslatban, hogy az európai utakon nincsenek biztonságos, megfelelően őrzött helyek, illetve létesítmények és szálláshelyek sincsenek mit jelent pontosan a megfelelő alvási és tisztálkodási feltételekkel rendelkező erre alkalmas szállás. Ez mit jelent? Megkérdeztem az Európai Fuvarozási Egyesületnek az egyik képviselőjét, és olyan megjegyzést kaptam, hogy például Németországban összesen a fuvarozók számára 352 parkoló létesítmény található, és ebből az őrzés és a szállást biztosító létesítmény összesen 13. Tehát hogyan tudnak akkor megfelelni ennek az elvárásnak, kezdve azzal ugye, hogy pontosan mit is értünk ez alatt. Talán az előzetes vidában említettem, hogy Magyarországon a a biztosító intézmények nem lesznek hajlandóak biztosítani a járműveket, amennyiben a sofőr nem tartózkodik a járműben. Tehát csak és kizárólag a szigorúan őrzött létesítményeket tudják elfogadni ilyen feltételként, tehát jó lenne ezt végig gondolni, és közösen egy előremutató megoldást találnunk a jövőben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Korsa úr. Zsors Bachnak adom meg a szót az előadónak. Csak nagyon röviden, köszönöm a kollégáknak a megjegyzéseket, az értékes utalásokat. Két eh, megjegyzésem volna. Martina kolléganő joggal utalt a statisztikai adatokra, a hiányos adatokra, arra, hogy hogy is alakul a könnyű gépjárművek helyzete. Hogyha ez most egy százalék, vagy 2, vagy 3, akkor ennek önmagában nincs kijelentési értéke, de nekünk, mint felelősségteljes politikusoknak az is feladatunk, hogy előrelátóan szabályozzunk valamit, anticipáljuk a helyzetet, nem kulloghatunk mindig hátul, és hogyha már minden megvan, akkor hozunk rendeletet, meg kell néznünk a modelleket. Aggasztónak találom a munkavállalók, illetve a közötti biztonság szempontjából is a jelenlegi helyzet, helyzetet, mi szerint mi már most akkor akarunk egy szabályozáshoz, mielőtt a helyzet még pontosan ki sem alakult. ami a parkolókat illeti. Azt gondolom, hogy nem csak ebben a jelentésben, hanem a összes lehetséges lehetőséget ki kell aknáznunk arra, hogy nyomást gyakoroljunk, hogy legyen, legyen elegendő őrzött parkolóhely. Tudom, hogy ez már holnapra nem fog tudni megvalósulni. Mindannyian Nak vannak lehetőségeik, és erre vannak eszközeink a saját tagországainkban. Számomra uh, úgy tűnik, hogy ha a sofőrtől még azt is kérjük, hogy uh, az éjszakai pihenő idejében uh, őrizze a rakományt, akkor ez túl sok. Ez túlép bizonyos határokat. Tehát képzeljük csak el, hogyha mondjuk nekünk vége a munkaidőnknek, akkor még őriznünk is kell valamit. Én ezt a biztosítók részéről és vállalkozások részéről is nagyon nehéz ügynek találom. Köszönöm. Köszönöm. Ami a menetrendet illeti, 27 28-án lesz az ülésünk, 24-én a Traunban, a plenáris sorna az időpont még nincs meg. Javaslom a trilógust. Most áttérünk a hatos pontra, ami a 2009-es rendelet módosítása a 1071-es és a 1072-es rendetekről van szó, és uh, Lope Fontányi a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Két ez egy olyan véleménytervezet, ahol nehézségek merültek fel. 273 módosító indítványt nyújtottak be. Sok ellentmondás van ezek között, és a kompromisszumos módosító indítványok első összeállítása az mára került az árnyékelődők tekintetében. Holnap lesz az első hivatalos árnyékelődői találkozó. Most inkább kapcsolatfelvételről beszélhetünk csak a mai napon. Tudom, hogy nehéz a feladat, tudom, hogy vannak olyan módosító indítványok, amelyek teljesen ellentétesek egymással. Ugyanakkor optimista, optimista vagyok, tudom, hogy mindannyian megállapodásra kívánunk jutni, megpróbáljuk ezt megtenni, és valós kompromisszumos módosító indítványokat fogunk összeállítani. Az első felszólalásomban azokra a témákra koncentrálok, amelyek a legproblémásabb kérdések a beérkezett módosítók alapján. Könnyű gépjárművek esetén mindenki tudja, hogy a 3,5 tonnás gépjárművek kivételt képeznek a 1071-es rendelet esetén. Egyetétek sok kollégával, aki aggályosnak tartja a postafiók cégek működését, és az összes módosító indítványban pontosítanunk kell azt, hogy határozottan fel kell, hogy lépjünk a kényszervállalkozók és a postafiók cégek ellen. De ne túlzott administratív ellenőrzéseket vezessünk be, hiszen ez az összes dolgozó helyzetét nehezítené. Sok módosító indítvány foglalkozik azon vállalkozásokkal, amelyek csak hazai szállítással foglalkoznak, és ezeket a hatályból ki kellene venni. Egyetértek a George Bach 32-es módosító indítványával is, amelyek a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekkel foglalkozik. Ezt a módosítót majd a kompromisszumba át fogom másolni Bachur módosítója alapján. Aztán a gazdasági, anyagi feltételek tekintetében szerintem nem lehet ugyanazokat a szabályokat alkalmazni, mint amik érvényesek a nagy kamionok esetén. Rugalmasabb szabályokra van itt szükség, mert egyébként negatív lenne a hatása a foglalkoztatásra és a belső piac működésére. Ez az első ilyen konfliktusos kérdés. A tagállami további előírások tekintetében a fuvarozó szakma vonatkozóan. Mindegyik frakció egyetért abban, hogy a rendelet 3 cikke 2 pontját, a 1071-es rendeletről beszélek, fönn kell tartani, tehát a tagállamok bevezethetnek plusz előírásokat, és ezt én is támogatom. Másik megjegyzés, a letelepedés szabadsága. Ez az egyik belső piaci szabadságjog, ezt tiszteletben kell tartani. Ehhez arra van szükség, hogy egyrészt garantálni kell a lehetőséget, másrészt a feltételeknek meg kell felállni, Így lehet harcolni az illegális gyakorlatok ellen, ami valós probléma jelenleg. a térítések számítása tekintetében, erről is beszél a rendelet. A kiküldetési irányelv tekintetében ezt nem vehetjük kritériumnak, hiszen itt másfajta dolgozókról van szó. Ugyanakkor itt a kabotárszabályokat szabályokat be kell tartani, főleg postafiók cégek nem tartják be ezeket a szabályokat, és ez torzítja a belső piacot ezért a kabotásnál is szabályokra van szükség. Pontosan a kabotás tekintetében ez a legkonfliktusosabb kérdés, itt a legellentétesebbek a vélemények. A 1072-es rendelet 3-as cikke egyértelműen fogalmaz. Vannak olyan módosító indítványok, amelyek csökkenteni kívánják a megengedett napok számát, vannak, amelyek növelni kívánják. Szerintem a kabotás esetében egy nemzetközi fuvar végrehajtását követően ezt engedélyezni kell azért, hogy a jövedelmezőség javuljon. A napi korlát az annyi kell, hogy legyen, hogy lehetővé tegye, hogy a gépjárművezető hazatérhessen. Ezt garantálni kell, vagyis abban a tagállamba való visszatérést, ahol letelepedett a vállalkozás, illetve a dolgozó. Növelni kell a tekintetben az ellenőrzések számát és végül pedig a kiküldet, kiküldetési szabályok alkalmazása a kabotás esetén ezzel én nem éreketek egyet, és szerintem a Lex Specialis témájában konkrétan külön kéne ezzel a kérdéssel foglalkozni. Természetesen készen állok arra, hogy egyeztessünk, fontos, hogy olyan szöveget állítsunk össze, ami többségi támogatást fog kapni a szakbizottság részéről, és ahogy mondtam, holnap lesz az első árnyék elődei egyeztetésünk. Köszönöm Veronika, Simon úr a szocialista frakció nevében. Euh, köszönöm elnök úr. <coughs> Uh, És köszönöm a kollégáknak a munkát, amelyet elvégeztek. Ahogyan mindenki mondtam, széles körű széles körben tapasztalhatóak meg a vélemények. A kabotás tekintetében 15 különböző modellre tettek javaslatot a kollégák a különböző módosító indítványokban. Ez nem csak 15 különböző modellt jelent, hanem a mögöttük rejlő látásmód és filozófia is jelentősen különbözik egymástól. Mit mondhatnék ma? a holnap megtartandó árnyék jelentéstevő ülés előtt voltak éppen sok mindent nem lehet mondani. Ahogyan Öller kollega is mondta. Le kell ülnünk, el kell kezdenünk tárgyalni egymással, hiszen olyan hatalmas nézetkülönbségek mutatkoznak közöttünk, hogy ezeket át kell hidalni. Valóban nagyon komplikált, nagyon bonyolult ügyről van szó, hát kezdjük el a tárgyalásokat. Csak röviden. Nem láttam én még a kompromisszumos módosító indítványokat, tehát ezekhez nem tudok hozzászólni. De holnapra meg kell ezeket kapni. A három dossziéből ez az a dosszié, amely nem a közlekedési és a mi szakbizottságunk megosztott hatáskörében kerül tárgyalásra, hanem ez kizárólag a mi hatáskörünkbe tartozik. Ugyanakkor realistán kell látnunk, hogy mit érhetünk el mi, az EMPL, vagy Foglalkoztatási Szakbizottság. A kabotás tekintetében például az általunk benyújtott módosítók a régi definíciót tartják meg, és a nemzetközi szállatmányozás befejezése után 48 órán belül korlátlan mennyiségű szerződés vagy akció végrehajtását teszi lehetővé. De hát, mint mondtam, óriási nézetkülönbségek mutatkoznak pont a kabotás tekintetében a kollégák körében. Az access vagy hozzáférhetőség kérdésében úgy gondolom, hogy a könnyű tehergépkocsikra is ki kell terjeszteni a hatályt, mind a három kritériumot érvényesíteni kell a kis furgonok vagy könnyű tehergépjárművek tekintetében és tudom, hogy nem vagyok egyedül, aki ezt az álláspontot képviseli. Ami pedig az effektív establishment, a hatályos vagy voltak éppeni ö, letelepedést ö, illeti, ebben a kérdésben elég nagy vélemény hasonlóság mutatkozik közöttünk, de a tekintetben, hogy a kabotást a jó hír megsértését veszélyeztető jogsértések listájára emeljük-e vagy sem. Nem tudom, hogy van-e igazi konszenzus közöttünk. Aztán a szociális garancia kérdését is kik szabályozni illene. Tudom, hogy a kollégák javaslatokat nyújtottak be, amelyek rövidebb vagy hosszabb idejű cooling off, vagy átmeneti időszakot írnak elő a kabotásra való átmenet és a kabotásból való kilépés után, hát ezekről a kérdésekről holnap mind részleteiben kell eszmét cserélni. De ha megengedi elnök úr, azért egy-két kérdést mégiscsak felvetnék, illetve tisztázó jellegű kérdésem volna. Előadónk azt mondtam, hogy módosítókat nyújtott be annak érdekében, hogy well, hogy a bizottság szövegjavaslatából, amelyből egy, szöve, egy mondatot kitöröltek, és ez a nemzeti elektronikai bejegyzésekről szól, és itt az elmúlt két évi forgalmi és eszköz hitel adatok megőrzését írta volna elő a bizottság. Őszintén szólva én nem értem, hogy miért töröljük ezt a bizottsági szövegrészt. Persze, a fölösleges adminisztratív terhektől meg akarjuk szaba, szabadítani a gazdasági szereplőket, de ez nem volt fölösleges. Megítélésem szerint. Aztán, amikor a Lex Specialisról cseréltünk eszmét, legutóbb, a legutóbbi árnyék jelentéstevő ülésen beszéltünk erről, figyeltem én arról, amit a kollégák mondtak, de nem vagyok benne biztos, hogy tényleg értettem, hogy mire is gondolnak szavaikkal, mondataikkal. Hogy mit akarnak mondani a legspeciálisről. Az előadó az önök javaslatára lecsapott, és ezeket beemelte a saját javaslatai közé. De hát őszintén szólva nem tudom, hogy ez a legspeciális megközelítés milyen kihatással jár, milyen következményekkel jár. Mi tűrés, tagadás? Nem értem én ezt a legspeciális dolgot. Merci pour Madame Stevens. Stevens asszony. Hartelijk bedankt, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársaim. Teljesen egyetértek az előadóval. Az illegális munkavállalás és az illegális cégek ellen fel kell lépnünk. A letelepedés szabadsága és a munkavállalás szabadsága a belső piac alapértékeit képezik, de nem meg kell akadályozni, hogy ezzel visszaéljenek. Hosszú távú kiszámítható szabályokra van szükség, és ahhoz, hogy valaki letelepedjen egy országban, nem elegendő csak az, hogy bejelentkezzen a cégbíróságnál, hanem valóban onnan kell végeznie a tevékenységét, és ezt ellenőrizni kell, ehhez pedig arra van szükség, hogy az államok jobban együttműködjenek egymással. Ezek azok a szempontok, amelyeknek kulcs jelentőségű, kulcsfontosságuk van. A loophole a jogi kiskatuk kapuk becsukása is elengedhetetlen. A kabotás kérdését pedig úgy kell szabályozni, hogy a kereskedelmi hatékonyság elvárásainak feleljen meg, de a kabotás ne lehessen a kabotásba takarózni azért, hogy a befogadó tagállam um, vagy a munkavégzés szerinti tagállam munkaügyi szabályait um, kiátszák. Ez ugyanis megnyitná az utat a tisztességtelen verseny előtt, ezért három napban kell korlátozni a kabotást, ez egyszerűen végrehajtható, de további korlátozást nem látok célra vezetőnek. Köszönöm az előadónak, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a kiegyensúlyozott kompromisszumot. Martina? Martina, a liberálisok nevében, surprise, surprise, megint én szólalok fel. Veronika, köszönöm a bemutatót és örömmel tekintek a holnapi első árnyék jelentéstevői ülés elébe. Simon úr felvetésére is válaszolok. Ha jól értettem az ön kérdését, bocsánat, elmerültem valami másba. Képzeljék el, teherautó sofőrrel álmodtam tegnap éjjel, hát gondolják meg, hogy milyen mélyen érint ez a kérdés. Uh, that, um, we are uh, referring in the Egy szabad, amit a legspecialisről kérdezett, a 96-os kiküldési irányelv áttekintésének folyamatában vagyunk a három oldalú tárgyalásokban. Senki nem tudja, miről beszélünk, hiszen éppen a revízió, a jogi átalakítás folyamata zajlik. Hogyha az én véleményemet kérdezi, akkor azt mondhatom, még a közlekedési záradék, amelyet az általános irányelvbe emelünk majd meg, ez is súlyos kihatással lesz a Lex Specialisra az egyes rész jogszabályok tehát számos számlón függenek össze, és visszasugárzó hatással lesznek az anya irányelvre, hiszen néha utalunk a jelenlegi jogszabályban a 96-os irányelvre, de a 96-os irányelvet pedig éppen most alakítjuk át. Lehet, hogy például a Tranban ülő kollégák nem is tudják, hogy mi történik a háromoldalú tárgyalások során, Éppen ezért tisztában kell lennünk azzal, hogy minden mindennel összekapcsolódik. Ezért hangsúlyozom újton újra mindig, hogy milyen fontos, hogy minden dossziét koordináljunk, a mobilitási csomag, a kiküldési irányelv, nem választhatok el egymástól. Veronika. A kabotás dosszié, ugyanakkor a kiküldési, és a, ez az én dossziém, és Bach úr által jegyzett eh, jelentés szempontjából is nagy jelentőségével bír. Az én kiküldésről szóló irányelv tervezetemben a kabotás az első naptól kezdve kiküldési, kiküldésnek számít. Ezt hangsúlyozni szeretném. Tehát a sofőrök szociális garanciája az első naptól kezdve biztosított, az én javaslatom szerint. Ezért fontos tehát az, hogy jó egyensúlyt találjunk az egyes dossziék között, hiszen hogyha megteremtettük a sofőrök szociális garanciáját, akkor viszont ne legyünk nagyon restriktívek, korlátozóak a kabotás napjai tekintetében, vagy pedig a tekintetben, hogy hány műveletet bonyolíthatnak le, ez nem csak gazdasági, környezetvédelmi szempontból is logikus. Hiszen a sofőr, eh, hisz, azért ne korlátozzuk ezt, hiszen a sofőrök szociális jogát biztosítjuk. Én is már nagyon várom a holnapi árnyékülést, és ehm, remélem, hogy minden dossziét áttekinthetünk a holnapi nap során. asszonyú asszony Guanabében. E Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak ezt az információt, és köszönöm, hogy meghívtak az árnyék jelentéstevői ülésre. Biztos vagyok benne, hogy jól tudunk majd együttműködni. Mégiscsak úgy gondolom, hogy érdemes volna a könnyű tehergépjárművek tekintetében is um, megállapodásra jutni. A szociáldemokraták um, a könnyű tehergépjárművekre is ki szeretnék terjeszteni a javaslatot, um, mégpedig um, azért, mert máskülönben kijár, kijátszák a fél tonna alatti összúlyú járművekkel a jogszabályokat. Meg akarjuk akadályozni, hogy ezeken a kiskapukon autózzanak át a könnyű tehergépjárművek. A kabotás kérdésében is világos szabályokra van szükség. Az ember egy időszakban több feladatot lát el egy másik tagállamban, az egyik tagállam sofőrje. És ebben az esetben, ez ugye a kabotás, ebben az esetben biztosítani kell, hogy ugyanolyan munkafeltételeket kapjon a sofőr, mint a befogadó ország sofőrjei számára biztosít kibocsátják a szerződések. Hogyan lehet tehát megvédeni a munkavállalókat? Erről még cserélhetünk, de mi javaslatunk mégiscsak arra terjed ki, hogy korlátozzuk a kabotázs időszakát, és utána pedig egy cooling down időszakot, egy, egy átmeneti időszakot vezessünk be. Tehát, hogyha a kabotázsnak vége van, kelljen, kötelezzük a sofőrt, hogy elhagyja a tagállamot járművével, és egy bizonyos időn belül ne térhessen vissza. Így biztosíthatjuk, hogy ne játsza ki a szabályokat, hogy ne történhessen meg az, hogy gyorsan átmegy a határon, megalszik egy pihenőhelyen, és másnap visszamegy az országba, és azt a harmadik államba, és azt állítja, hogy kabotást végez. Kijátszva így a szabályokat. Ráadásul biztosítani kell a munkavállalók jogát. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le président. Az zöld frakció nevében Deli asszony. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, kedves Veronika. Ez a téma ez olyan, amit jól ismerünk. Már foglalkoztunk ugye ma is ezzel a témával. Először is szeretnék köszönetet mondani a munkáért. És fontosnak tartom, hogy néhány fontos témát megemlítsek itt a vita tekintetében. A kabotás alapja az volt, hogy ne kelljen üresbe visszamenniük a kamionoknak. Ez a gyakorlatot ugyanakkor túlságosan kihasználták, az eredeti okokon túl is, és így teljesen tisztességtelen versenyhelyzet alakult ki emiatt, és pontosan ezért ma muszáj újra szabályozni ezt a lehetőséget, korlátozni kell a kabotást. Ezért olyan módosító indítványokat nyújtottam be, amelyek egy napra csökkentik egy héten belül ezt a lehetőséget. A vita folyik a tanácsnál is, a időszak tekintetében az Európai Parlamentnek ambiciózusnak kell lennie ebben a témában. Ebben a szakbizottságban mindenki egyet kell, hogy értsen azzal, hogy le kell zárni, föl kell számolni ezeket a postafiók cégeket. Évek óta mondjuk ezt, de most már tegyük ezt meg konkrétan. Szeretnék rátérni egy másik témára is, más kollégák is említették ezt, a könnyű gépjárművek, könnyű tehergépjárművek témájára gondolok. Az nem elfogadható, hogy a jelenlegi jogalkotásból ők kilógnak, ennek a témának az egyik jelentős prioritása kell, hogy legyen az ő szabályozásuk. Nagyon sok szállítási vállalkozó egyre inkább könnyű gépjárművet használ, azért, mert így meg tudja kerülni az európai jogalkotást. Ennek a gyakorlatnak van egy abszolút negatív hatása környezetvédelem szempontjából, hiszen a nehéz gépjármű helyett, vagy egy nagyobb tehergépkocsi helyett egy tucatnyi kisebb kocsi jár az utakon, a dolgozók munkakörülményeire is negatív a hatása. Ezért ezeket a könnyű tehergépjárműveket be kell venni a jogalkotás hatája alá. Ilyen értelemben fogom meg benyújtani a módosító indítványaimat, és egyetértek azokkal, akik támogatják ezt a témát. Aztán a szankciók ellenőrzések tekintetében egy olyan módosító indítványt nyújtok be, amely azt javasolja, hogy az európai jogalkotás be nem tartó vállalkozásokat egy fekete listára kell fölírni, ez hasonlóan a légi közlekedéshez. Kedves kollégák, vannak olyan vállalkozások, amelyek fekete listára kerülnek, és így az állampolgárok nem, fognak, nem fogják alkalmazni ezeket a vállalkozásokat, mert nem tartják be a biztonsági előírásokat például, vagy az elő, egyéb jogszabályokat. Úgyhogy fekete listára van szükség, ennek az alapja konkrét kritériumok kell, hogy adják, azok, akik nem tartják be az európai szabályokat, kerüljön, kerüljenek föl a fekete listára. Meg kell tiltani például az ezen listán lévő cégek munkáját, és fontos a jövőbeni közlekedési ügynökség szempontjából is mindez. A néppárti francia kolléga említette az ügynökség kérdését. Ez most egy történelmi időszak Európában. Vagy megragadjuk ezt az alkalmat, ezt a lehetőséget, és azt mondjuk, hogy befektetünk az európai projektbe, felállítjuk ezt az európai ügynökséget gyorsan, és így az euroszkeptikusok, akik tönkre akarják tenni ezt az európai építkezést, még várhatnak néhány évet a tekintetben, hogy sikeresek legyenek. Az FDD nevében nincs itt senki, Márten úr. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentőstevő asszony munkáját. Nagyra értékelem az előttem szóló világos fogalmazását, Köszönöm szépen, hogy a kabotással kapcsolatban meg szeretné duplázni az ellenőrzéseket. Hogyha valamik van kabotás, addig van delojális konkurencia, rossz munkafeltételek, szociális dömping, tehát a kabotást meg kell szüntetni. A kabotásnak az volt a célja, hogy a kamionok üresen térjenek vissza, de hogyha közúti nemzetközi szállítmányozásról beszélünk, akkor egy jó szállítmányozó sosem e, üresen e, fuvaroz, több országon megy keresztül, tehát van lehetősége arra, hogy javaslatokat alakítsunk ki, hogy hogyan lehet egy második ország vagy harmadik országba e, szállítmányjal távozni, tehát az itt felsorakoztatott érvelés fals. Ha megőrizzük a kabotást, akkor fontos, hogy a közötti fuvarozás beletartozzon a kiküldetés irányú hatája alá. De Martina, ahogy ezt Martina el is mondta, de hogy is számítsuk ezt ki, ez nagyon bonyolult lesz. Például, hogyha egy napot Németországban tölt a fuvarozó, akkor itt a német feltételek érvényesek, ha egy délelőtt Belgiumban tölt, tölt, akkor itt a francia feltételek, illetve belga feltételek, érvényesülnek majd a francia feltételek. Tehát én arra bátorítanak mindenkit, hogy egyszerűsítsen, illetve hogy a transportőrök és végezzék a munkájukat, ne jöjjenek vissza üresen. Ami a könnyű tehergépjárműveket illeti, itt egy önkéntes megfordítása van a szövegnek, úgymond, tehát természetesen fontos, hogy minden szöveg teljesítse a kötelezettségeket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet. Danuta. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani, és én is el szeretném mondani azt, hogy én is szeretném, ha jó anyagot dolgoznánk itt a szakbizottságban. A jelentéstevők feladata volt a mobilitás nehéz témájának taglalása. Az Európai Unióban nincsen elég sofőr, és ez nem csak Nyugat-Európára vonatkozik, hanem Közép- és Kelet-Európát is érinti. Éppen ezért nagyon fontos, hogy egy pillanatásunk az legyen, hogy lehet lehetőség szerint jó munkafeltételeket teremtsünk azért, hogy megfelelő pihenőidejük legyen a sofőröknek, az egyén kényeknek megfelelően, és a közúti biztonságot is garantálni feltétlen szükséges. Azért, hogy ez mind megvalósulhasson, egy dolgot különösen figyelembe kell vennünk, én a Zsors Bach jelentése utalok, a szükséges rugalmasság elérése érdekében úgy gondolom, hogy a szabályokat egységesíteni kell, ami a pihenőidőket vonat illeti. Nem lehetnek különböző szabályozások országonként, és folyamatosan annak veszélynek vannak így kitéve a fuvarozók, hogy szankciók fenyegetik őket. Azt gondolom, hogy két hétről négy hétre kell az időt bővítenünk, azért, hogy a sofőrök akár öt nap pihenőidőt is igénybe vehessenek, ez egy családbarát intézkedés, és módosítóink egy része ezt tükrözi is. Bach jelentésére hivatkozom. Nagyon fontos, hogy a vezetői főképben eltöltött szabadidőt is szabályozzuk. Fontos, hogy beruházások történjenek a biztonságos parkolóhelyekbe. Zsors is említette, hogy ez nagyon fontos. Nem elfogadható az, hogy a sofőr miközben alszik, őriznie kelljen a rakományát is. De sajnos egyenőre ez a helyzet, csak ez garantálja azt, hogy az áru biztonságban marad, és csak így biztosítják a biztosító cégeket külföldi szállítmányozás esetén. A vezetői fülkében pihennie kell tudnia a sofőrnek, de csak akkor lehetséges ez, hogyha megfelelően van kialakítva a fülke. A bizottságnak volt egy javaslata néhány évvel ezelőtt erre vonatkozóan. Fontos, hogy ezt az opciót fenntartsuk, amíg nincsen elegendő biztonságos parkoló, és ez motivációs tényezős lehetne a tagországok számára, azért, hogy végre garantálják a szükséges infrastruktúrást. A bizottság fontos, hogy ellenőrizze mindezt, és a tagországoknak előre kell lépniük. Ami Veronik López Fontán javaslatát illeti, itt egy kulcsfontosságú aspektusra szeretnék utalni. A kabotás szabályára vonatkozóan az Európai Uniónak egy versenyképes szerintmányozási ágazatra van szüksége, éppen ezért az ágazat egységes liberalizációja szükséges. Úgy érzem, hogy a bizottsági javaslat jó javaslat, ami a kabotás esetének korlátozását illeti, és Karima Deli joggal utal arra, hogy maximum 7 napos lehet a kabotás. Köszönöm. Sajnos távozott a jelentéstevő. Én zöld pulóvert húztam zöldként. Vissza szeretnék térni újból egy témára, ami amin hónapokon keresztül dolgozom, ez a könnyű tehergépjelme kérdés, amelyek kikerültek az összes jogalkotásban. Miért is van ez így? Hiszen korábban sokáig nem létezett ez a probléma. Kedves Martina, Nincsenek statisztikai, megbízható statisztikai adataink a könnyű gépjárművekre vonatkozóan, és ebből következménye az, hogy ez a probléma nem létezik, tehát nincsen szükség a jogalkotásra. Mivel jogi szempontból ez nincs elismerve, nehéz statisztikai adatokat gyűjteni, és ezért is nincsenek statisztikai adatok. És van egy marginális probléma, tehát nincsen szükség jogalkotásra. Én úgy érzem, hogy pont eh, ennek az ellenkezője igaz, akkor kell a jogalkotónak beavatkozni, amikor még marginális a probléma, amikor már ez a probléma kezelhetetlené válik, akkor már nehéz eh, egyet visszalépni, tehát nagyon fontos ez minden téma esetében. Hát fontos az európai szabályozásokba integrálni eh, a könnyű tehergépjárművek problémáját, ahelyett, hogy várnánk még 3, 4, 5, 10 évet. Hiszen ez a probléma kezelhetetlenné fog válni, és olyan helyzetet fog teremteni, amely egyre jobban megnehezíti majd a visszalépést. Hát kérek mindenkit arra, hogy vegyek komolyan ezt a témát, és legyen széleskörű konszenzus mind ebben a szakbizottságban, mind pedig a tran -ban. Most az Európai Bizottság kap szót, ha szeretnének szólni. Igen, köszönöm szépen. Digimove-ot képviselem. Két pontra térnék ki, két bizottság javaslatra. Az első a legspeciális kérdése, a másik pedig a tahográfok kérdése, a pihenési idő, a szállítmányozási idő, és kollégám majd az utolsó pontra fog kitérni. Először is el szeretném mondani azt, hogy Ilyet emlékeztetnék arra, hogy a bizottság jogalkotási javaslatot egy csomagként mutatott be, megoldási csomagként, mert az ex post értékelésünk során és az érintetekkel fog, kapcsolatos széleskörű egyeztetés után kiderült az, hogy ezek az ágazatok összefüggenek, és jelentős kihívások előtt állnak. Örülünk annak, hogy szociális kérdésekről és a versenyképességről ezeket a témákat közösen taglaljunk, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a csomagot egyben tartsuk a kompromisszumos megoldás érdekében közúti fuvarozásnál, ami a Lex illeti. Természetesen itt a megosztó pont a hatály kérdése. Örülünk annak, hogy közös egyetértés van a célunkban, ez pedig a konzisztens, hatékony és nem túl terhes megvalósítása a kiküldetés irányelvnek a közúti szállításban. A bizottsági javaslat több új pontot vezet be, a bizottsági javaslat a válasz a jelenlegi helyzetre, ahol az adminisztratív feltételeket és ellenőrzés intézkedéseknek nyílt listája van, és az adminisztratív szabályzások mások és mások a különböző tagországokban. Van, ahol az adminisztratív költségeket ki kell fizetni, bizonyos esetekben hat hónapot jelent, kiküldetés más helyeken minden egyes külön műveletre vonatkozik ez, tehát a bizottság egy zárt listát szeretne az adminisztratív feltételeknél, amely segíthetné a szabályok harmonizálását. Ami pedig a küszöböt életi, a küszöb, megpróbáltunk egyensúlyt teremteni a szociális védelem között és az adminisztratív feltételek között, illetve határokon átnyúló szolgáltatások felkínálása között, ez az egyensúly más és más. Mi ezt máshogy értelmezünk, és önök is. És van egy elem, amit még meg kellett vizsgálnunk küszöbérték kialakításánál, vannak kockázatok. És önök is érezték a hatás tanulmányban, hogy a túlságosan alacsony küszöb az álfoglalkoztatást erősítheti, és a túl magas küszöb a um, sofőrök túlságos cseréjét eredményezheti azért, hogy kikerüljék a kiküldetési szabályok betartását. Tehát itt egy kettős egyensúlyt kell megtartani, ami a pihenési és a vezetési időt illeti. Mhm. Nagyon örülünk annak, hogy az új kötelezettséget, a hazatéréshez való jogot széles körben támogatják. Természetesen különbözőek a megoldások, de mindenki egyetért azzal, hogy szükség van a megfelelő pihenési feltételek garantálása, mind egészségügyi, munkaegészségügyi okok miatt, mind pedig közúti biztonsági kérdések miatt. Vannak új elemek, amelyekre felhívnánk a figyelmet, ezeket a módosítókból olvastuk ki. Egyrészt az Európai Munkaügyi Hatóság, a bizottság jelenleg eh, egy rendelettervezet kialakításán dolgozik, amely a megvalósítási kérdésekre és az administratív vegyünkműködésre is kiterjed a közúti szállítmányozás területén. további új elem a biztonságos parkoló kérdése. A bizottság mindig is támogatta a fejlesztéseket ebben az irányban. Európai Parlament hozzáférhetővé tett egy bizonyos költségvetést, és mi elkészítettünk egy tanulmányt a lehetőségekről, hogy hogyan lehetne ilyen biztonságos parkolási helyeket kialakítani. Ami az LCV-ket illeti, a könnyű tehergépjárművek bevételét, a bizottság erre javaslatot tesz, hogy ezek kerüljenek a hatályba az ágazat professzionálisabbá tétel miatt ez nagyon fontos, ami a teljes lefedettséget illeti a szociális jogasor, eh, javaslatokat, a tahográfok kérdését. Fontos, hogy mindezeket egy költséghatékonyság elemzés támaszza alá. Az utolsó pont a tahográfok kérdése, a smart tahográfok korai bevezetése téma volt, a bizottság javaslata 2030 et jeleníti meg, annak érdekében, hogy a teljes flotta új tahográfot kapjon, ez nem bizottsági javaslat. Mi nem tettünk javaslatot semmiféle módosításra, ami az átmeneti időszakot illeti, de a 15 éves átmeneti időszakot 2014-ben fogadták el a jogalkotók. Indítottunk egy tanulmányt a költséghatékonyságról, most eh, az utolsó eh, jelentős tervezetet vizsgáljuk, és ez remélhetőleg gazdagítja majd az egyeztetéseket bizonyos új elemekkel. Azt már tahográfok esetében is végül, de nem utolsó sorban. Meg szeretném említeni azt, hogy amikor a smart tahográfok korai bevezetéséről beszélünk, akkor meg kell nézni smart ellenőrzési szabályokkal dolgozókat, hiszen ezek nélkül a smart tahográf is értéktelen. Köszönöm. Just like to, to thank... Meg szeretném én is köszönni Fontányi asszonynak az előadó a jelentés tervezetét. Egy sor gondolattal mi is egyet tudunk érteni. Például hogy a kabotás szabályok végrehajtására koncentráljunk. Ez egy olyan cél, amelyben mi is egyetértünk. A kabotás szabályoknak világosaknak, egyszerűeknek és egyben végrehajthatóaknak és ellenőrzötteknek kell lenniük, tehát a megfelelő végrehajtásról nem szabad megfeledkezni. A könnyű tehergépjárművekről már sok minden elhangzott. Én csupán annyit szeretnék kiemelni, hogy mi a bizottság részéről kiegyensúlyozott megközelítést akarunk alkalmazni, felismerve, hogy egyre több ilyen könnyű tehergépjárművet alkalmaznak nemzetközi szállítmányozás területén is. De nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy ezeket általában kis vállalkozások üzemeltetik, tehát kor, óvakodnunk kell attól, hogy túlszabályozzuk a piacot, de látjuk annak az igényét, szükségességét, hogy most fellépjünk, mert ha most nem szabályozzuk ezeket a, a gépjárműveket, akkor 10-15 évig ez, az, ez a rendelet lesz hatályban, és addigra a kis tehergépjárművek még jobban elterjednek, kiátszva így a jogszabályokat. Érdemes tehát megvizsgálni, hogy mely kis tehergépjárművek azok, vagy a forgalom hány százaléka tekinthető határon átnyúlónak, és ezekre kellene a szabályokat vonatkoztatni. Nem mindenkire fűnyíró elvem. Aztán a pont, a 1071-es rendelet 2, 3 cikk, harmadik cikk 2 pontjáról a szakmára való kvalifikáció szabályairól van itt szó. Nos, úgy gondoljuk, hogy olyan szabályokra van szükség, amelyeket közös szabálynak tekintünk. Harmonizálni kell ezt, a szakmai képzés szabályait. Talán a cégalapítás kritériumai között kell szabályoznunk ezt a kérdést, de mi a bizottság részéről meg szeretnénk szüntetni ezt a tagállami lehetőséget, hogy külön rendkívüli szabályokat írjanak elő a szakma, végzés, vagy a szakmában való részvétel tekintetében. Ez akadályozna a belső piac működését. Egy gyors utolsó észrevétel a kabotás tagadhatatlanul igen kényes kérdésével kapcsolatban. Mi a javaslatot jó kompromisszumnak tartjuk, a hatékony piac irányába megfogalmazó elvárás és a megfelelő ellenőrzés között, igények között. De, mint ahogy többször elhangzott, ma délután a nemzeti üzemeltetők egyes tagállamokban nagy ö, ö, nyomásnak vannak kitéve a külföldi más tagállamból jövő szolgáltatók által. A célunk persze az, hogy a belső piac jól működjön, de ez még nem működik hibátlanul, ezért a teljes liberalizáció semmiképpen sem lehet célunk a mai nap. Köszönöm. Köszönöm. Veronika, tessék. Köszönöm, elnök úr. Röviden, holnap fogunk összeülni. Néhány témát említenék. Elektronikus nemzeti regiszter, nyilvántartás, ami itt szerepel a szövegben. Erre vonatkozóan egy kompromisszumos módosítóindítványt indítványt állítottunk össze. A bizottság itt a tőkéről, mennyiségről, stb. beszélt, ezt módosítani fogjuk, egy kompromisszumos módosító indítványba fog bekerülni, holnap ezt tudjuk részletesen egyeztetni, elmondjuk, hogy mi veszünk be. Mi törölni akartuk, de hát a kompromisszum szellemében módosítani fogjuk. A kiküldött dolgozók tekintetében vezetők tekintetében egyetértek Martina véleményével, ez Martina véleményébe kell, hogy bekerüljön. Kabotás, ez egy bonyolult téma. Úgy gondolom, azzal mindannyian egyetértünk, hogy ellenőrzésre van szükség, és biztosítani kell a hazatérést, de nem léphetünk a belső piac ellenében sem, azt kell elérnünk, hogy a szabályokat tartsák be, és ebben gondolom egyetértünk. Más mondani valam nem nagyon van. Nagyon sok vita folyik, holnap meg tudjuk nézni a részleteket. Bonyolult lesz a feladat, de intenzív, érdekes vitának nézünk elébe, és remélem, hogy közös állásfotra fogunk tudni jutni. Igen, a könnyű tergépjárművek kérdése is bonyolult. Zsorsbach javaslotta, érdekes. Erről is majd vitát kéne folytatni. Nem a három és fél tonnás, hanem kis gépjárművek tekintetében meg kell próbálnunk megtalálni a közös hangot, egy jó megoldást. Köszönöm szépen. Természetesen figyelembe fogjuk venni a bizottság véleményét is. Thank you very much, Chair. I, I just have Köszönöm szépen. Egyetlen logisztikai kérdésem van. Egy ilyen fontos jogalkotói dosszié tárgyalása során szükség volna arra, hogy nagyon sokan legyenek jelen. Nem tudom, hogy bölcs döntés volt-e hétfő délutánra tenni ezeket a rendi pontokat. Nézzünk körül az üdösteremben. Tényleg full house-ra van szükségünk. Ráadásul a napirendet csütörtökön az utolsó utáni pillanatban változtatták meg. Egy másik szakbizottságban kellett volna lennem, onnan jött, rohantam ide, előadóként nem is tájékoztattak a változásról. Kérem, figyeljünk az ilyen nagy jelentőségű jogalkotói dossziék ügyére. Nem olyan sok jogalkotói dossziéval tárgyal, tárgyalunk, tehát legközelebb nagyobb figyelmet fordítsunk erre a kérdésre. Igen, oda kell figyelnünk ezekre a témákra. Ugye több témáról beszéltünk ma, fontos dossziékról, minden esetre szakbizottsági szavazás március 27-28 és május 24 a Transzakbizottságban. Aztán ugye ez holnap délelőtt is oda kell figyelnünk majd a szavazásra, legyünk proaktívak, Ugye közlekedésről beszélünk, de holnap bonyolult lesz a sztrák miatt a közlekedés Brüsszelben. Ez ugye a vasútra is vonatkozik, de a villamos, busz, metró is érinti. Minden esetre holnap 9.30-kor találkozunk, folytatjuk a munkánkat a szavazással. Köszönöm.